kritikákat is bocsátunk az önök rendelkezésére, és bármikor eljövünk önökhöz, hogyha ezt kérik. Köszönöm szépen, elnök úr! Megköszönöm, biztos asszony, a válaszokat. Kedves kollégák, a jelen napi rendi ponttal kapcsolatos vitát ezzel lezárjuk, és most pedig rátérünk az egyperces felszólalásokra. Először Diaz de Mera kollégának adom meg a szót. Köszönöm, Az Európai Unióban 30 millió európai van, akik rosszul táplálkoznak, és több millióan élnek a szegénységi küszöb alatt. Az élelmezés és segítségnyújtás nagyon fontos. 40%-a a segítségnyújtásnak az Európai Unióból származik, az Európai Rászorultak program keretein belül. Ezt a tervet a 2008 per 83-as rendelet értelmében valósították meg a rizs, liszt és tejpor tartoznak ide. Az Európai Bíróság visszavonta ítéletét, és 15 millió euróval csökkentették a teljes összeget. Az Európai Unió a szolidaritás elvére támaszkodott, és ezért eh, szeretnénk a soros lengyel, soros lengyel elnökséget és az Európai Parlamentet felszólítani arra, hogy a költségvetési eszközöket jól hasznosítsák. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Itt egy bonyolós megoldásról van szó, és a bíróságok igazságszolgáltatásához kapcsolódik mindez, illetve a házas felek különböző országokból érkeznek, és mindez károsítja a gyermekeket a vállás. Éppen ezért két ex-férj és feleség figyelmen kívül hagyja a gyermekek érdekeit, és saját házassági ügyeiket helyezik előtérbe. Éppen ezért felszólítom az Európai Unió érintett intézményeit, hogy harmonizálják a jelenlegi jogalkotást, és vegyék figyelembe a gyermekek pozitív érdekeit. Az elnök megszakítja a hozzászólót, kérem, ne beszéljen ilyen gyorsan a tolmácsok miatt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 tlumočníci toto pochopí. A nyní dám... Köszönöm szépen. Molim. Spoštovani predsedujoči, ponovno se dogaja... Elnök úr. Megint csak egy flotilla vegy Gázában, és ez a téma rendkívül ellentmondásos. Igaz, hogy nagyon sok vita folyt erről a médiában, de pillanatilag semmit nem mondhatunk arról, hogy mi a sorsa. A kérdés az, hogy sikerül-e felelősséget vállalnunk, és komolyan megvitatni olyan kérdéseket, amelyekről Gázában kellene beszélnünk. 7 millió ember élt egyre rosszabb körülmények között 2007-ben és az elmúlt évek során sem javult a helyzetük. Ez pedig azt jelenti, hogy az izraeli-palesztin konfliktus egyáltalán nem került közelebb a megoldáshoz, mint az elmúlt évtizedek során. A két államos megoldás csak az egyetlen megoldás. Amikor két önálló állam elismeri egymást és egymás mellett él. Ez csak akkor elképzelhető, hogyha Izrael Izrael visszaadja a palesztin állampolgároknak méltóságukat. Köszönöm. Matthias asszony a következő hozzászóló parancsoljon. Sr. Presidente, muito obrigada. Foi hoje anunciado o encerramento da linha ferroviária uh, entre Porto e Vigo. A região do norte de Portugal e da Galiza sofrem um duro golpe com esta desistência. Esta linha morre porque... Köszönöm elnök úr a szót. Portugália északi részében és Galíciában szenvednek az emberek Azért, mert nem alkalmazkodnak a modern élet jelenlegi helyzetéhez. Ez pedig azóta folyik, amióta nem elegendő a befektetések mennyisége. Európának segítenie kellene a fenntartható közlekedést. Erre szükség van Portugáliában, és eddig összesen 600 kilométernyi vonalat zártak le Portugáliában. Az elkészült tanulmányból is kiderül, hogy csökkentenünk kell a továbbiakban is a deficitet. Ezt a jelentést nem hagyták jóvá. A deficit a közszolgáltatásokat megöli, köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Nálunk Észak-Írországban nagyon sok változás következett be az elmúlt időszakban. Most már stabilabb a helyzet, békésebb körülmények között élnek az emberek, és most már nincs olyan terrorista kampány, amelynek nagyon sok volt az áldozata. Azonban a régi problémák megmaradtak. A közelmúltban tapasztaltuk meg azt, hogy milyen veszélyeket fenyeget a terrorizmus. Két fiatal katona halt meg nem sokkal azután, hogy Afganisztánba kerültek illetve két ö, rendőr tisztet is megöltek. És Belfastban a kövel, közelmúltban ö, tapasztaltuk meg, hogy a feszültségek ö, hova vezetnek. Sajnos ö, vannak olyan falak, amelyek elválasztják a közösségeket, ö, hiszen alacsonyak a, szoktatási oktatási eredmények, ezen kívül mentális problémák, egyre nagyobb számú öngyilkosság jellemzi az egyes területeket. Első kézből is láthatta biztos úr azt, hogy az Európai Béke Alap mit tesz Észak-Írországban. Nagyon remélem, hogy a parlamenttel együtt sikerül majd a továbbiakban is életben tartanunk ezt az alapot. Köszönöm. Kukán. Köszönöm szépen. Június 17-én a Velencei Bizottság állást foglalt a magyar alkotmány témájában. Erről a témáról az Európai Parlamentben is vitát folytatunk. Azt hiszem, hogy ez egy pozitív jelzés, és remélem, hogy a magyar kormány elgondolkodik majd ezen az állásponton. Hogyha megnézzük a szomszédsági kapcsolatokat Magyarország és Szlovákia között, nos, a Velencei Bizottság az alkotmánynak arra részére utalt, amely Szlovákiát is érinti. Magyarország az alkotmányában azt állítja, hogy a külföldön élő magyarok sorsáért felelős. Azonban a Velencei Bizottság kimondta, hogy az anyaország a magyar kisebbségek számára az az ország, amelynek biztosítania kell a magyarok jogait. Tehát nem az anyaország a felelős ezért. Fontos, hogy a feszültségek enyhüljenek Magyarországgal. A szlovo slovo paní Plam. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. A munkavállalók szabad mozgását nagyon fontosnak tartom. Az európai állampolgárok különböző tagállamokban dolgoznak, de ezen kívül új életet, karriert és családot építenek más országokban. A szabad mozgás nem zavarta meg a munkaerőpiacot, hanem hozzájárult a tagállamok gazdasági növekedéséhez, és hogyha valaki egy adott országban dolgozik, akkor annak az adott országnak a költségvetéséhez hozzájárul, ezért társadalombiztosításra jogosult, ezért azt kérem a holland hatóságoktól, hogy nyissák meg a munkaerőpiacot a román és bolgár munkavállalók előtt, nagyon sokan ezt követelték, nagyon sok szakértő ezt követeli. Köszönöm. I give the floor to Madame Par- Köszönöm szépen. Parvanova képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy a szofiai reptéren számos alkalommal kinyitották az utasok csomagjait, és eltűntek dolgok a csomagokból. Nagyon sok panaszt kaptam az utasoktól, akik úgy kapták meg a csomagukat, csomagjukat, hogy nyitva volt, és tárgyak, illetve pénz hiányzott ebből. Nem történt ellenőrzés, a szófiai reptér nem ellenőrizte, nem járt utána ezeknek a kérdéseknek, függetlenül a panaszoktól. A csomagokhoz való könnyű hozzáférés lehet az egyik oka terrorista támadásoknak, illetve más tragikus végkümenetelő eseményeknek. Ragaszkodom ahhoz, hogy a bolgár hatóságok szigorúan ellenőrizzék a reptereket, illetve a szolgáltatótak, illetve a szofai reptéret üzemeltető cég működés engedélyt fel kell függeszteni. Köszönöm szépen! Jimenez asszony a következő hozzászóló parancsoljon. Köszönöm szépen. Szeretném, hogyha San Sebastián nem lenne Európa kulturális fővárosa, hiszen itt politikai megfontolásokról van szó, és itt diszkriminációt tapasztalunk. Az hangzott el, hogy itt béke folyamatról van szó, de itt terrorista szervezetről van szó, amely még nem tette le a fegyvereket. Különböző városokat érint ez a mozgalom, többek között San sebastian is. És fontos, hogy mi elítéljük ezeket a terrorista megmozdulásokat illetve nagyon fontosnak tartom azt, hogy megkülönböztessük a gyilkosokat és az áldozatokat. Szálva Orreha és más képviselők számos fellépést tettek. Hölgyeim és uraim, így nem valósulhat meg a tényleges kultúra, San Sebastiannak szabadnak kell lennie, meg kell ismerni azoknak a kultúráját, akik mások. A jelenlegi intézményekkel, Batasztunával ez nem elképzelhető. Köszönöm. Begert asszony a szó. Monsieur le Président, je voudrais ce soir exprimer ma... Köszönöm, elnök úr. Ma el szeretném mondani, hogy milyen dühöt, dühös vagyok, hogy mi történt a gázai flotillával, illetve azokkal a pacifistákkal, akik tiltakoztak az erőszak ellen a blokkolás ellen. A militánsokat az, az íróság elé citálták, és a hajó nem mozdulhat. De sajnos megismétlődhetnek a tavalyi események. A kormány azt mondta nekünk, hogy el akart kerülni egy vérfüldőt, de hát hol van a jog? Akik a palesztin népet támogatják, úgy érzik, hogy egyszerűen inzultus, hogy a bíróság elé állítják őket. Hasonlóan azokhoz, akik olyanokhoz hasonlítják őket, mint akik elárulták a zsidókat a második világháborúban de ugyanakkor folytatódik a palesztin nép írtása. Ha kinyilvánítják a zsidó állam létezését, az még nem azt jelenti, hogy minden zsidó nevében lépnek fel. Egyszerűen elfogadhatatlan ez a választás, és én is azt szeretném, hogy kerüljék ezt el. Izrael nem tehet mindent büntetlenül. Kedves asszonyom, mondja az elnök úr, a állampolgárok békés kezdeményezéseket tesznek, harcoljunk együtt azért, hogy ne legyen továbbra a gázai öböl elzárt. Köszönöm. Thank you. Now I will give the floor to Madame Gar Köszönöm szépen. Most Gárdia Zábel asszony kap szót. Gracias, presidente. Quiero aprovechar esta... Köszönöm. Elnök úr, szeretném megragadni ezt az alkalmat arra, hogy elmondjam,

nagy európai eh, magasztos eh, eszmével rendelkező egyesülés jegyében kellett hanem piac és olcsó munkaerő tekintetében. köszönöm szépen hogy meghallgattak. preda úr köszönöm Arról a döntésről szeretnék beszélni, ami pénteken született a Dán Parlament eh, pénzügyi szakbizottságában. Ez nagyon sajnálatos üzenet közvetített. Dánia a határainál állandó ellenőrzést szeretne felállítani a közös Dán-német határon. Ezzel korlátozzák az európai polgárok szabad mozgásának szabadságát. Azt gondolom, hogy elfogadhatatlan Tény az, hogy a politikai pártok ilyen típusú zsarolást gyakorolnak, mert populista céljaikat tudhatják megvalósítani. Azt gondolom, hogy az európai ifjúság céljait kell szem előtt tartani, és a bizottságot meg szeretném kérni arra, hogy gyorsan reagáljon, ahogy azt megígérte, és remélem, hogy a Dán hatóságok eltérnek majd ezektől a sajnálatos elképzelésektől. Köszönöm. Tabajdi Csabának adom meg a szót. Peknye. Az Unió és Kína gazdasági kapcsolatainak fejlesztése <clears throat> rendkívül fontos

Köszönöm szépen, elnök úr. Egy olyan zsűri, amelyben európai köztisztviselők is részt vettek, azt mondták, hogy San Sebastiánnak európai fővárossá kell válnia. Itt különböző elképzelések, származások, elgondolások egyesítéséről van szó. Nagyon fontos, hogy az elmúlt választások után a polgárok azt mondták, hogy más igazgatást szeretnének. A tímet ugyanazok az emberek dolgozzák ki, akiket annak idején nem szavaztak meg a polgárok, de néhány spanyol politikus azt mondja, hogy itt állam, az állam forog veszélyben. És vannak olyanok, akik egészen odáig mentek, hogy feltették a kérdést, mit jelent a demokrácia, mit jelent a sokszínűség. Egy olyan társadalmat szeretnénk, amely kibontakozik, és sokkal többet jelentünk mi, mint a terrorizmus és az erőszak. Kérem, segítsenek bennünket. Bazeszkó asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. A közbeszédben egy nagyon fontos téma jelent meg, ez pedig az administratív újraszerveződés. Sajnos a vita csak a, a projekt formáját érintette, a tartalmát pedig nem. A közigazgatási átszervezés nagyon fontos, különösen az új tagállamok számára. Az Európai Parlament szemszögéből ez rendkívül fontos, mert két nagyon fontos hatása is van. Egyrészt az európai alapok abszorciós alapokra vonatkozó abszorciós kapacitást, kapacitást növeli, másrészt a, az állami hatóságok hatékonyságát. Ugyanakkor a decentralizációról is beszélünk. Fontos európai szinten beszélni a közigazgatási reformokról, azért is, mert a stratégiai fejlődés szempontjából ez a fejlődés egy visszafordíthatatlan töréshez vezet a kommunista múlttól. I will give the floor now to Senor Milana. Köszönöm, Köszönöm Milana asszony kapja meg a szót. Grazie Presidente. L'incidente di Fukushima continua a produrre conseguenze molto gravi con... Köszönöm szépen, elnök úr. Látjuk, hogy milyen nagyon fontos következményei vannak a fukushimai robbanásnak. Látjuk ennek az élelmiszer ágazatban megjelenő következményeit is. Ez érinti a hal ágazatot is. Az ázsiai országokból ö, konzerv halat importálunk, de ez igazából Japánból származik. Erre vonatkozóan további információra van szükség, hiszen az európai állampolgárok csak azt tudják, hogy a konzervet hol gyártották, de azt nem, hogy a halat hol fogták. Vannak tehát hiányosságok, és azt hiszem, hogy a közös halászati politikában erre ki kellene térni, elkerülve azt, hogy ugyanezt bekövetkezzen a következő két esztendőben. A lászati politika életbelépéséhez azonban még további három évre van szükség, az a fogyasztóknak azonban azonnal ö, átlátható fogyasztói jogokra van szükségük. Portás képviselőnek adom meg a szót. Vou um novo pacote de medidas de austeridade. Köszönöm, elnök úr. A görög parlament most fogadott el olyan intézkedéseket, amelynek óriási hatása lesz az ország gazdaságára. Az Európai Unió kényszerítette ezt a döntést az országra, úgyhogy az EU is felelős ezért. Portugáliában is bejelentett a kormány rendkívüli adót amely gyakorlatilag csak jobban sújtja az országot a recesszió szempontjából. Megint csak az EU a felelős ezért, mert a deficit elleni harc az Európai Unió elképzelése. Vannak olyan országok, akik az áfát már csökkentették, például a vendéglátóiparban. Az idegenforgalomból élő országokban az áfa csökkentése nagyon jó elképzelés. Köszönöm szépen. Gutiérrez képviselő. Muchas gracias, señor presidente. Köszönöm, elnök úr. Európában több ezer ember ünnepelte a a homoszexuálisok napját. Körülbelül 30 évvel ezelőtt eh, jelentek meg az első étszes megbetegések. Különbözőek a segítségnyújtási intézkedések. A homoszexuálisok eh, jogainak ugyanolyanoknak kell lenniük. 76 ország az egész eh, világon büntetés alá helyezi a homoszexuálisok kapcsolatait, amely egészen a halálbüntetésig elmehet. Június 17-én az ENSZ határozatot fogadott el, és az említett országokat felszólították arra, hogy változtassák meg törvényeiket. Tehát az ENSZ is visszautasítja a homoszexuálisok elítélését. Nem létezik -e egyenlő alapuló irányelv, ennek minden polgára kéne vonatkoznia, és az Európai Unióban hasonló utat kell választani minden ember számára. Köszönöm szépen, Texaira úr a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. A múlt héten a bizottság a 2014-2020-as pénzügyi tervet hozta nyilvánosságra, ez nem foglalkozik nagy európai politikákkal, illetve megtartja a 7 éves ciklusokat. A 2020-as stratégiának megfelelően nagyobb lesz az átláthatóság és jobb a finanszírozási lehetőség. A kohéziós politika nagyon fontos, hiszen az eredményre a, az átalakuló régiók RAF helyezi a hangsúlyt. De ugyanakkor elfeledkeztek az ultraperiferiális vidékekről. 79 milliárdos csökkenéssel kell szembenéznünk 2020-ra, ami pedig nagyon nehezen kezelhető. Köszönöm. Președinte, În cadrul ședinței plenare... Köszönöm szépen, elnök úr! A múlt hónapi plenárison az Európai Parlament egy állásfoglalásban, egy sürgőségi állásfoglalásban elítélte az ukrán kormány azon gyakorlatát, hogy befolyásolja az igazságszolgáltatást, és megpróbálja így kompromittálni az ellenzék vezetőit. Szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy ez a gyakorlat nem csak az Európai Unió határain kívül történik meg, hanem azon belül is, például Romániában. A jelenlegi kormány az igazságszolgáltatási rendszer egy részét felügyeli, és az elnök bejelenti a letartóztatásokat. szelektívek, szelektív formában történik az igazságszolgáltatás, és sajnos ez elég általános. Romániában az Európai Uniónak ezt el kell ítélnie, hiszen a jogállamiságot sérti. Állásfoglalást kellene elfogadni, ugyanúgy, mint Ukrajna esetében. Mi next? Fatima úr következik. Io intendo parlare della ferrovia ad alta velocità Torino-Lione per la a Lyon Torino között közlekedő gyors vasútról szeretnék beszélni, ahol az Európai Unió több mint 76 millió euróval járult hozzá az építéshez. Az erőfeltételek alapján soha nem hallgatták meg az ott élő lakosságot. katonaság is közbeavatkozott, és különböző feltételek éltek az építkezés előtt, illetve erre vonatkozóan, ezeket azonban szándékosan halogatták. A munkálatok ezeken a területeken elkezdődtek, de az illegális kibővítés azt is jelenti, hogyha itt tovább dolgoznának. És a kormány kéréseire figyelnének, akkor itt banditákkal van dolguk. Július 1 Hollandia olyan intézkedéseket vezetett be, amely diszkriminálja a bolgár és román állampolgárokat. Ami a kötelezettségvállásokat illeti, azt gondolom, hogy Románia mindent megtett, beleértve a közös költségvetéshez való hozzájárulást. Nem gondolom azt, hogy joga van bármely tagországnak más tagországok polgárait diszkriminálni, hiszen nekik ugyanolyan jogaik vannak. A válságnak be kell tudnia bizonyítani azt, hogy az egység nem pusztán üres szólam. Korábban beszéltünk Dánia döntéséről a az Európai Unió belső határainál történő ellenőrzésekkel kapcsolatban. Nem szabad megengednünk azt, hogy populista pártok vegyék kezükbe az Európai Uniót, és megtámadják az Európai Unió alapvető értékeik a saját céljék érdekében a bizottságot szeretném kérni arra, hogy szólítsa fel az említett országok kormányait, hogy igenis mindenkinek ugyanolyan jogai vannak az Európai Unió területén. Nyora Alfano. Köszönöm szépen, Alfano asszony következik, parancsoljon. Presidente, ieri 60.000 italiani hanno manifestato in Val- Elnök úr, 70 ezer olasz tiltakozik a nagysebességű vasútvonal ellen Lyon és Torino között. Én elítélem az erőszakot, elítélem az erőszakot, akár csak mások. Gyakorlatilag ezt annak köszönhetjük, hogy nem hallgatják meg a helyieket. Nem arról van szó, hogy jobbról, jobb oldalról vagy bal oldalról van szó politikai szempontból. A bizottsági határidő már eltelt, és sokkal nagyobb összegeknél tartunk, mint eredetileg. Ez azt jelenti, hogy más területekről kell elvonni ezeket a pénzeket. Meg kellene hallgatni inkább a helyi lakosokat, hiszen az EU nem hagyhatja el lakosait. Köszönöm. When we speak, we don't show any transparent. Kérem, hogy amikor ö, beszél a, a, a képviselők, akkor semmiféle ilyen ö, transzparenst ne tartsanak fel. Köszönöm. You could carry on from, you could speak from the place where you were sitting. Kérem, beszél nyugodtan onnan, ahol ül. De hát nem adta volna meg a szót köszönöm. között. Experți în documentul revizuit în iunie 2011, uh, Outcome Indicators and Targets towards... Köszönöm szépen. A 2011-es dokumentumok egy új kohéziós politikára mutatnak. Azt látjuk, hogy új nyomonkövetési rendszere van szükség, különböző etapokkal, megfelelő adatgyűjtési rendszerre van szükség a teljes körű értékeléshez. Azonnal hozzá kell fogni az előkészületi munkálatokhoz, a tagállamok és a bizottság egyértelmű tervel kell, hogy rendelkezzen a szakértők kiképzésére vonatkozóan. Ezen kívül a helyi önkormányzatokat is be kell, venni, be kell vonni a humán erőforrás képzésébe, illetve a statisztika gyűjtésére. Köszönöm. Mr. Tudor. doamnelor și domnilor astăzi patru iulie sărbătorim un jubileu. Elnök úr, hölgyeim és uraim, ma, július 4-én Emlékezünk az Egyesült Államok ö, ö, függetlenségi nyilatkozatára 235 évvel ezelőtt. Egy nemzet született meg akkor. Én a saját magam módján szeretnék emlékezni erre, mégpedig úgy, hogy Mark twain idézem. Nagyon jó dolog, hogy felfedezték az Egyesült Államokat. De mancare. Henry James. De esetleg másképp kellett volna kezelni. Henry James. Amerikába szeretnénk menni meghalni, de élni soha. Nyolcadik Edward. Az Egyesült Államokban a legnagyobb benyomást azt tette rám, ahogyan a szülők alá vannak rendelve a gyerekeiknek. Washington, un popor fără religie nu... Egy napon választanunk kell majd Amerika és Oroszország között. George Washington. A vallás nélküli embereket egyszerűen nem lehet vezetni. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm szépen. Szárbusz asszony következik. Mulțumesc, domnule președinte sub 50%. Köszönöm szépen, elnök úr. A diákok mintegy 50%-a megszerezte, mintegy 50%-a szerezte csak meg a, az érettségit. Ez pedig nagyon gyenge eredmény. Ennek az az oka, hogy a kormány csak 2,75%-ot, GDP 2,75%-ot szánt a oktatásra, ez pedig az egyik legalacsonyabb ráta. A tanárok inkább kiléptek a közoktatási rendszerből azért, mert nem tudtak megélni a fizetésükből. Az elmúlt esztendőben semmilyen beruházás nem történt ebbe az ágazatban. Iskolákat zártak be, anélkül, hogy a, diák, a tanárokkal, pedagógusokkal és a szülőkkel konzultáltak volna. Mindez akkor történik, amikor az Európai Unió az Európa 2020-as stratégiára gondol, illetve a tudás előremozdítására. Tres sentimientos. Intolerable que se... Köszönöm. Elfogadhatatlan, Dániában a helyzet függetlenül a békés demonstráció ellenére. Második megjegyzésem. Szeretném, hogyha Izrael eh, megengedné, hogy a flottilla eljusson a gázai övezetbe. Nem szabad megengednünk, hogy megismétlődjön az erőszak. És az utolsó megjegyzésem, gratulálok San Sebastiánnak és San Sebastián polgármesterének, az Európai Kulturális Főváros címének, címéhez. Brotlávval együtt kapta meg a város ezt a címet, megérdemelték, nagyon sok munkát fektettek mindebbe, és a legjobbakat kívánom San Sebastiánnak. Köszönöm. Köszönöm. Ezzel érkeztünk az utolsó hozzászólóhoz. Mindenki, aki szót kért, megkapta a lehetőséget. Ezzel lezárhatjuk ezt a napi rendi pontot. Binev úr, nem volt itt egy perccel ezelőtt még, azt gondoltuk, hogy ön már hazament, de úgy tűnik, hogy mégis visszajött, meg is adom önnek a szót. Elnök úr, kollégák! Innét fentről kértem szót, és szeretném informálni önöket arról a problémáról, ami még megoldatlan az én országomban. Ez a kormány egy teljes régiót kárhoztat környezetvédelmi tragériára. Krumovgrád városában megengedik, hogy aranyat bányásson egy kanadai cég. Nincsenek dokumentumok, nem készült környezetvédelmi hatástanulmány, Egy védelmi zónáról van szó, és a Natura 2000 program része ez a régió. Meg szeretném kérdezni azt, hogy mi teszi szükségessé a teljes régió elkárhozását. Felszólítom az érintetteket arra, hogy figyeljenek a, oda a korrupciós esetre, és felszólítom a bizottságot arra, hogy tegye meg a szükséges lépéseket, Európa meg szeretné őrizni ezt a régiót, hiszen itt az emberek és a környezet együtt léteznek. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy megadta nekem a szót. Köszönöm. Kollégák, ezzel áttérünk a következő uh, rendi pontra. Szilván a raptia jelentéstevő, a téma pedig az egyetemes szolgáltatás.